sokat tehát a bizottság folytatja ezt a munkát, ugyanakkor óvatosak leszünk, hogy ne feledkezzünk meg a korábbi tanulságokról. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Köszönjük a biztos úrnak, ezzel a vitát e témában lezárom. A szavazásra, mint a korábbi esetekben is két hét múlva kerül majd sor a mini plenáris során Brüsszel városában. Az ülés holnap folytatódik, reggel 9-től 1 óráig tart majd, illetve délután 3-tól este fél 9-ig, majd ezt követően este 9-től éjfélig. A hónapi ülés napirendje megtalálható az interneten. Ezzel az ülést a lezárom kereken 11 órakor. Jó éjszakát mindenkinek, köszönöm a tolmácsok munkáját